eh, a lo mejor no querría decir atentado pero ha sido, se ha asesinado un, un policía por un comando de siete terroristas de eta simplemente. Now, uh, Mr. Timmons, the floor is yours. Madam Chair, I just very briefly wanted to underline the importance of the statement of Madam Pillay. Uh, we are very much looking forward to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 a kelet-európai partnerség körébe tartozó kérdések közé tartozik ez a kérdés. Ukrajnára vonatkozik, és különösképpen aktuális lett ez a kérdés az elnökválasztást, az ukrajnai elnökválasztást követően, Tudják, hogy 22%-nyi az oroszok aránya Ukrajnában, de olyan kisebbségek élnek még rajtuk kívül, mint a magyarok, a románok, a bolgárok. Éppen most járt nálam Dzsamilev úr, a Mustafa Dzsamilev, a tatárok krimi tatárok képviselője, oda mentem az előbb, Ukrajnában nagyon ellenmondásos a helyzet, mert az oroszokkal sokszor egy kalap alá veszik a többi kisebbséget, és az orosz-ukrán szembenállás miatt nagyon nehéz tisztán látni, és a kisebbségek jogait biztosítani a magyarok s a románok, én romániai magyar vagyok, a magyarok s a románok, főleg az oktatás, az iskola ügyben szenvednek diszkriminációt. Én egyházi ember vagyok, a magyar egyházaink is nagyon nehéz helyzetben vannak, különösképpen az egyházi magyar iskolákkal vannak gondok. A lengyelekre is gondolok Belorussziában, általában a szovjetunióbeli a volt szovjetunióbeli kisebbségi helyzet nagyon aggasztó és kérném hogy amikor a keleti partnerség körébe tartozó országokkal vagy ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokat folytatnak akkor külön hangsúlyt fektessenek a kisebbségi kérdésre mi magunk emberi jogi kérdésként tekintsük a kisebbségi jogi, és ne, eh, tudom, hogy fontos partnerek ezek számunkra, de ne eh, legyünk engedékenyek ezekben a kérdésekben. Itt van Krisztián Préda, kollégám Romániából, mi is most a közös román-magyar kisebbségi érdekek ügyében szövetkezünk. Eh, kérem a, az Európai Bizottságot is a politikájában, kérem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 un nombre important euh, de femmes et d'associations de femmes à Douchambé. Bon, c'est un exemple, mais c'est quand même un appui euh, à quelque chose sur quoi on, pu, on peut s'appuyer au niveau de l'Europe. Dziękuję bardzo. Ma pan, panie ambasadorze, dużą trudność, jak sprostać krótkiej odpowiedzi wszystkim tym pytaniom. I, Mr. Chairman, I, I think, uh, if I may make this uh, remark in a friendly manner, I think uh,